A jogi szakbizottságnak továbbítottuk ezt a kérelmet. A jogi szakbizottság január 21-i ülésén az első szabályzat harmadik negyedik cikke értelmében megvizsgálta az új mandátumokat, és ezeket érvényesnek nyilvánította a Barracsó asszonyra vonatkozóan 2012. december 17-i hatállyal, valamint Preslov Borislov esetében 2013. január 1 hatállyal, valamint Dumitru Canfireszku esetében 2013. január 9-i hatállyal. Javaslom tehát ezen mandátumok érvényesnek nyilvánítását, van-e kifogás ezzel szemben? Ezzel a mandátumok érvényességét megerősítettük a függetlenek részéről kérelmeket kaptam delegációk és